und Kollegen, wir starten. Kedves kollégák, elkezdjük a munkát és egyben a szavazást. Három óra van. Áttérünk a kilencedik napirendi pontra, ami a hatodik vízügyi világfórum 2012. március 12 és 17-e között. Remélem mindenki magánál tartja a szavazó kártyáját, és az működő képes. Első paragrafus, hatodik módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Első paragrafus, hetedik módosító indítvány ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás Akkor ezt ellenőrizzük, a hetes módosító indítványról van tehát szó. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 13-an ellene, tehát elfogadtuk. 8-as módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 10-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett, ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 13-as módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 15-ös ki van mellette. Jó, 14-eset elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 17-en ellene. 15-öset nézzük meg, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk, 16-os módosító ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk, 17-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as. Elnézést, elfogadtuk. 18-as módosítóindítvány indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 19-es, két részben fogunk róla szavazni. Első rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodást elutasítottuk Második rész, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, úgy szintén elutasítottuk. Áttérünk a 20-as módosító indítványra, ki van mellette, ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 21-es módosító indítvány mellette, ki szavaz ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 22-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodások, elutasítottuk. Első számú módosító indítvány mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodás, elfogadtuk. Hármasat visszavonták, Négyes módosítóindítványt hívom, tehát akkor mellette ki van, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk, ötös módosító mellette. Ha ellene tartózkodás. És akkor a végszavazás elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen, 0 ellen szavazattal nulla tartózkodás mellett gratulálunk a szerzőknek. Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről szóló jelentésnek a szavazása. Ez kicsikét bonyolultabb lesz. Kérem, hogy mindenki összeszedetten még a délutáni óra ellenére vegyen részt a munkában. És a következő bejelentéssel élnék még. Most blogban fogunk szavazni lesznek olyan kérdések, ami, ahol csak igen és nem lehet a válasz, és ezek a kérdések újra és újra előkerülnek a szövegben, de hát így állapodtunk meg az árnyék előadókkal, hogy ezekről blogban szavazunk egyszerre, még ha többször is fordulnak elő. A következő nem elfogadható módosító indítványok vannak, a jogi szolgálattal egyeztetve. A 240-es, a 272-es, a 273-as, 274-es és a 275-ös módosító indítványok. És akkor el is kezdhetjük a szavazást, meg a, az előadó kérte röviden a szót. Parancsolj! Vous m'avez donné le, la parole, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'étais sur la... Ne, nekem, adta, nekem adta meg a szót, elnök úr. Elnézést a görög tolmácsolásnál, görög tolmácsolást hallgattam. Adjon nekem egy pár percet, ugye már volt némi eszmecsere a módosítókkal kapcsolatban, és azért két szóban szeretnék először is köszönetet mondani minden kollégának, illetve az árnyékjelentéstevőnek is ezért a nagyon értékes jelentésért, illetve örülök annak is, hogy a 13 konszolidált kompromisszumot ilyen egyszerűen tudták bemutatni. Köszönetet tartozom tehát Langunak, többe, Langa úrnak többek között, illetve másoknak is, ez egy nagyon fontos anyag a csecsemők, illetve a kisgyermekek számára, hiszen ők a leginkább kitettek, a leginkább veszélyben levők. Azt hiszem, hogy a kompromisszumok lehetővé teszik azt, hogy a prioritásokkal foglalkozunk, illetve az aggályokat orvosoljuk, amelyeket ugye felvetettek a kollégák az eszmecserék során ami a glutén kérdését, a glutén intolerancia kérdését illeti. Ugye vannak, akik ebben a betegségben szenvednek, nagyon sokan vannak ezek, és nem csak olaszok, hiszen sokan emlegették az olasz lobbit, de nem csak Olaszországban jelent ez problémát, hanem máshol is. asszony is részt vett a javaslat, konszolidált javaslat kidolgozásában, és látjuk azt, hogy európai szinten a jogi keretet megfelelően kell kialakítani a jelenlegi helyzet alapján, és nem szabad visszalépni. Azt látjuk, hogy a tanácsi javaslatban Ugye, ugye ugye ez a helyzet a bizottság javaslatában, egyszerűen csak a health claimre utalnak, de a, semmilyen védelmet nem biztosítanak. Aztán, ami a hetes kérdést illeti, a címkézés, a prezentáció, illetve a reklám kérdését, ugyanígy a csecsemők, illetve a kisgyermekek számára ezeket egységesíti a javaslat, és ugyanazt a védelmet biztosítja mind a kettő esetében. Itt egy konszolidált javaslatról van szó. 12-es konszolidált. A 12-es konszolidált javaslatról. Értem azt a problémát, amelyről Zárbó asszony is beszélt, ugye a román problémát, de hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy két dologra figyelnek oda. Egyrészt az összes a 9-es kompromisszumra, ami a rovajutószereket, illetve növényvédőszereket illeti. Aztán vannak olyan márkanevek, amelyek már most nem léteznek, gondolok itt a, a chipsre, vagy a children's milkre, ez, ezek korábban léteztek, most már nem, és a hatósban az összes aggálynak megpróbáltunk eleget tenni. És uh, azt kérjük az EFSA-tól, hogy a, ezeket a kérdéseket vegyék figyelembe, és ez alapján egy jelentés készüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ries asszony. El is kezdjük akkor a szavazást. C1-es módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. C2-es módosító indítvány ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Így elfogadtuk. C3-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt ellenőrizzük a C3-as módosító indítványjal kapcsolatos szavazást elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 igen, 23 nem szavazattal elfogadtuk. C4-es. Mellette ki van. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. C5-ös. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. C6-os mellett ellene. Tartózkodás. Tehát ki van mellette a C6-os módosító indítványnak? Ki van mellette? Most ez világos, ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. C7-es módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elfogadtuk. C8-as módosító indítvány ki van mellette. Ki van ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. C9, ki van mellette. Ki szavaz ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. C10-es, ki támogatja. C10-es, ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. C11-es. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Úgy gondolom, hogy elfogadtuk C12-es módosítóindítvány. Ki van mellette? Jó. A C11-eset akkor ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 igen, 22 nem szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a C12-es indítványra, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodások Elutasítottuk. C13-as ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk az első blokkban való szavazásra, a bevezetőm szerint itt az 58-as, 60-as és további módosítókról szavazzunk egészen a 67-esig. Aki ezeket támogatni tudja, az emelje most fel a kezét. Ki van ellenük? Tartózkodás. Ebben az esetben elutasítottuk őket, és így nagyon sok munkát megspóroltunk. Wir kommen dann zu den... Áttérünk akkor az egyes cikkelyekre. Első cikkely. Folytatjuk a 15. oldalon az 57-es módosítóval. Mindenki megérkezett a 15. oldalra, ki van mellette, tehát az 57-es módosítóindítványnak. Ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene. Akkor ellenőrizzük, mert nem világosak a viszonyok. Ellenőrizzük tehát a 28-as módosító indítványjal kapcsolatos szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 igen, 27 nem szavazattal elfogadtuk. Az IMCO 14-es, amiről, leköz, amiről most szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. IMCO 15-ös módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 128-as módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. as módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 30-as módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 143-as mellette. Jó, akkor a 30-asat ellenőrizzük elektronikus úton. Mindenki szavazott? Ebben az esetben lezárom a szavazást. 33 igen, 27 nem szavazattal. Jó, hogy ellenőriztük az eredményt. 143-asat ellenőrizzük. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elutasítottuk. 31-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Nem világos az eredmény, akkor a 31-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34 igen, 27 nem szavazattal elfogadtuk. 144-es módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 147-es mellett. Jó. 146-osat akkor ellenőrizzük kívánságnak megfelelően. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24 igen, 34 nem szavazattal. 147-essel folytatjuk. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 18-as és 34-es módosító, ezek azonosak, aki van mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. Hármas, 173-as, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 175-ös a következő ki van mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 178-as mellett tartózkodás elfogadtuk. 179-es, 181-es, Imkó 19-es, ki van ezek mellett, ki van ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk őket. Itre 17-es, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 180-as a következő ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Imko 20-as módosító indítvány, és Imko 21-es, ezekről együtt szavazunk, ki van mellettük, ki van ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk őket. Yeah. Well, wouldn't normally 177 a 177-es nem vált okafogyott, ha már elfogadtuk a 178 Ja, igen így történt. Ja, jól van akkor. Akkor a 38-assal folytatjuk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ittre 14-es, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító, ki van mellette, ki van ellene Elutasítottuk. 183-as, 184-es, ezek azonosak, együtt szavazunk róluk, ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodik-e valaki, elutasítottuk őket. 185-ös a következő, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük, tehát a 184-es helyett a 185-öst elnézést. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 28-an ellene, elfogadtuk. 186-os a következő, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Itre 15-ös ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 187-es ki van mellette. Ki van ellene. Elutasítottuk. 192-es ki van mellette. Ki van ellene. tartózkodás. Ellenőrizzük a 192-essel kapcsolatos szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 igen, 34 nem szavazattal elutasítottuk. 189-es módosító ki van mellette. Ki ellenzi? Ugyanazzal a többséggel utasítottuk el. Ebben az esetben 196-os a következő. Ki van mellette? Tehát tisztázásképpen. A 196-os módosítóról szavazzunk. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Negyvennégyes a következő, ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás, akkor ezt is ellenőrizzük, mert ez sem teljesen világos. 44-es módosítóról, tehát elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Ez esetben lezárom a szavazást. 25 igen, 33 nem szavazattal elutasítottuk. Imko 24-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 209-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Itre 19 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Imko 25-ös. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 214 220, 221 és ITRE 22 azonosak, együtt szavazunk, ki van mellette. Ki van ellenük. Ki tartózkodik, elutasítottuk őket. Akkor ezt a négy módosító indítványt elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33 támogató, 29 ellenző szavazattal elfogadtuk. ös módosító indítvány következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Kitartózkodik? Elutasítottuk. 217-ron Renát Zommer ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. ...218, 223 és ITRE 23-as módosító. Együtt szavazunk róluk azonosak, ki van mellettük, elfogadtuk őket. Szintén azonosak 226-os, 234-es. Ki van ezek mellett? Ki van ellenük? kitartózkodik, elutasítottuk. 219-es és itre 21-es ki van mellettük, ki van ellenük. Kitartózkodik, elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük. Tehát 219-es és itre 21-es módosító indítvány Elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 támogató, 37 ellenző szavazattal. A szavazás a 49-es módosító indítványjal és az ITRE 25-tel együtt folytatjuk, mert hogy ezek majdnem azonosak, ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodás. Elfogadtuk őket. 283-as ki van mellette. Elutasítottuk. Imko 26-os ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre 24 ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk aztán itt van a nem befogadható módosító indítvány. Oké, dann kommen wir zu 50. Áttérünk az 50-esre, szóbeli módosító indítványjal. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Kettőszáznegyvenkettes. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elutasítottuk. 241-es ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 243-as ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 244-es ki van mellette. Ki van ellene? Elfogadtuk. 245-ös ki van mellette ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 246-os ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Akkor ellenőrzést kértek, ellenőrizzük a 246-ost. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 igen, 28 nem szavazattal elutasítottuk. Elnézést, elfogadtuk. 247-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 253-as szóbeli kiegészítése ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 254-es következik, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 51-es módosító következik, itt is szavazás. Első részről szavazunk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Tehát 51-es módosító van első része. Lezárom a szavazást. 24 igen, 37 nem szavazata. Most kapom az információt, hogy nem figyeltünk oda. Az első rész okafogyottá vált, így tehát felesleges volt szavaznunk. Második rész. Arról mindenképpen szavaznunk kell, szóbeli módosítóval, aki támogatja, az kérem emelje magasba a kezét, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 249-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 250-es ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 251-es. Jó, 250-eset ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 támogató, 30 ellenző szavazattal elfogadtuk. 251-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 252-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. megkérdezték, hogy a 252-eset nem tudnánk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Tehát 252-eset elektronikus úton ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 33, igen, 28, nem, szavazat. 256-os, a következő ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 257-es ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 258-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 259-es, 260-as, ezekről együtt szavazunk, ki van mellettük, ellenük. Tartózkodás. Elutasítottuk. 261-es ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es módosító ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most együtt szavazunk a 263-as, 265-ös és 267-es módosítóról ki van mellettük. Ki ellenzi őket? Ki tartózkodik? kis többséggel, de elfogadtuk. Együtt szavazunk az 54-es és 53-asról, ki van mellettük, ki van ellenük. Tartózkodás. Elfogadtuk. 1270 es következik, ki van mellette. Tehát 276-os a következő. Ki van me- ellene tartózkodás, elutasítottuk. 277-es, ki van mellette, ki van ellene tartózkodás elutasítottuk, 278-as ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító. Ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hármas módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es ki van mellette, ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Wir stimmen dann einmal ab über 8 und 8-as, 9-es módosító indítvány, együtt szavazunk róluk, ki van mellettük. Ki van ellenük? Tartózkodás, elutasítottuk. Együtt szavazunk a 10-es, 11-es, 12-es módosító indítványról, ki van mellettük. Ki van ellenük? Ki tartózkodik, elutasítottuk. Imkó 3-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as előadói módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-asnál ellenőrzést kérnek, akkor elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 29-en ellene voltak, ennyiben a 13-asat elfogadtuk. 14-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek a 14 esek kapcsolatban, 14-eset ellenőrizzük elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Négy, 54-en mellette, heten ellene, ez nagyon nagy többség, de kérték az ellenőrzést, így hát ennek eleget is tettünk. Ittre ötös módosító a következő, amiről szavaznunk kell. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 17-eset visszavonták. Áttérünk a 84-esre, ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 86-os ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as ki van mellette. Tartózkodás elfogadtuk. Itre 6 ki van mellette. Ki van ellene. Ki tartózkodik, elutasítottuk. 87-es és 6-os, ezekről együtt szavazunk, ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es szóbeli kiegészítéssel, aki Delange kolléga. Azt hittem az a szabály, hogyha van ellenvetésre egy szóbeli módosításra kapcsolatosan, akkor nem szabadunk róla. Én szívesen szavazok a módosításról, de a szóbeli módosításról nem ezzel kapcsolatosan vannak fenntartásaim. Tehát a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kifogást jelentettek be, így hát az eredeti szövegtervezetről szavazunk. 91-es módosító ki támogatja az eredeti szövegjavaslat szerint a szóbeli kiegészítés módosítás nélkül. Ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Folytatjuk a 97-essel, ki van mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Imkó 8-as ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 98-as mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Százas ki van mellette. Ki van ellene? tartózkodás elutasítottuk. 20-as módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most a 101-esről szavazunk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 102-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 103-ról szintén szavaznunk kell, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 104-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodást elfogadtuk ellenőrzést kérnek a 104-essel kapcsolatban, ezt akkor megtesszük elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 igen, 29 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadtuk. 106-os a következő, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 22-es, ki van mellette? van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, 108-as előadói módosítók azonosak mellettük ki van, ki van ellenük, ki tartózkodik. Ezt elektronikus úton ellenőrizzük, mert nem volt világos az eredmény. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 igen, 35 nem szavazattal elutasítottuk. Néhány oldallal tovább lapozhatunk, és a következő a 27-es módosító indítvány, amiről szavazni kell, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Imkó 12-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Itre 10-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 26-os módosító és Imkó 13-as módosító együtt ki van mellettük. Ki van ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk őket. Következőként pedig 119-es módosító és ITRE 11-es módosító. Együtt mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek a 119-essel és ITRE 11-essel kapcsolatban ebben az esetben. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 38 igen, 24 nem szavazattal elfogadtuk, nem volt teljesen felismerhető innen. 120-as és ITRE 12-es módosító indítvány következik, azonosak ki van ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. És áttérünk a végszavazásra, a zárószavazásra, a tervezetről. Elektronikus úton megnyitom a szavazást. A jelentés tervezetről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 61 igen, nulla nem szavazat és nulla tartózkodás mellett. Most pedig a jogalkotási indítványról külön szavazunk, elektronikus úton természetesen. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 62 igen, nulla nem szavazat, nulla tartózkodás mellett gratulálunk Rísz kollégának. Ez csak akkor fordulhat elő, hogyha a nők foglalkoznak egy dosszéval. Nagyon jól végezte a dolgát, gratulálunk, folytatjuk a munkát. Die Kollegin Lange wünscht das Wort. Lange kollégana szeretne felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, de úgy gondolom nem szabad megfeledkeznünk a titkárság munkatársáról sem, aki foglalkozott ezzel a szavazással, mert nagyon jól struktúrált volt a szavazólista. És a titkárság munkájának köszönhetően simán ment minden, ezért nagyon nagy köszönet a titkárságnak is. Igen, nagyon jó, hogy ezt is megemlítette valaki. Köszönetet mondtam a nőknek, a titkárság munkatársát is beleértettem, amikor megköszöntem a nőknek, akik részt vettek a munkában. Akkor most rátérünk a Leinen jelentésre. 11-es napi rendi pont, a hatodik környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálata és a hetedik környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak meghatározása. Kezdhetjük is a szavazást. Ha mindenki, akit nem érdekel a téma, elhagyta a termet, akkor csendben még hozzá, akkor kezdjük a 14-es módosítóval, ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kértek, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 14-es módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 igen, 27 nem szavazat. Majdnem azt mondtam, világosan elfogadtuk. 16-os módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-est visszavonták, 28-as Westlund mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nem, ez világos volt. Tovább haladunk, 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizhetjük, ellenőrizzük a 34-est. 34-es módosító. A 33-asat vagy a 34-eset ellenőrizzük? Jó, akkor visszatérünk a 33-asra. A 33-asat ellenőrizzük elektronikusan. Ezt kérték. 33-as tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 23-an ellene. De azért szavaztunk róla, ellenőriztük. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C preambulum bekezdés, ki van mellette, kérem emelje a kezét, aki mellette van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrzést kértek, ellenőrizzük a CD új preambulum bekezdést. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-a mellette, 35-en ellene. Étre 18 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös módosító, két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ne, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 46-os szóbeli módosítással, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 48-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva ötvenes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ötvenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. ötvenhármas megint részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61-es, mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129, Westlund, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itre 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os, szóbeli módosítással együtt, ki van mellette, beszélhet, én nem értek egyet a szóbeli módosítással. Jó, akkor csak is az eredeti módosító szövegről szavazunk, szóbeli módosítás nélkül. Aki az eredeti módosítást támogatja, kérem emelje fel a kezét. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Akkor ezt elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Itre hét mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 23 mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hetes konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kértek, ellenőrizzük tehát a hetes konszolidált módosítót. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 28-an ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 95 mellette, tehát a 95-ösről szavazunk. Mellette ki van, ellene ki van, ki tartózkodik, elutasítottuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 99-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 101-es módosít, 106-os módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 107-es módosító szóbeli módosítással együtt ki támogatja a szóbeli módosítóval együtt, emelje fel a kezét. Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 100. A 100. Nyolcasról szavazunk. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 109 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 110-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 112-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 113-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 118-as mellette. Ellen, 118-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. 114-es mellette. Ellene ki van. kitartózkodik, Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 114-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en támogatták, 30-an voltak ellene. Elfogadtuk. Gratulálunk Snellhárt úrnak. És folytatjuk. 120-as. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 121-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 122-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Részenként szavazunk Dan Jörgensen 123-as módosítójáról, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 126-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 128 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 130-as, megint részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük a 131-eset. Tehát megnyitom az elektronikus szavazást a 131-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene. Elfogadtuk tehát. 133-as. 133-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 135-ös mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 137-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 138-as, 138-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 139 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 142-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100 43-ashoz ellenőrzést kértek, ellenőrizzük tehát. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. 30-an mellette, 29-en ellene. A tapasztalt képviselő ellenőrzést kért, tehát éppen, hogy megszavaztuk. Tízes konszolidált módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a konszolidált módos, tízes számú módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 28-an ellene, egy ember tartózkodott, Elfogadtuk tehát. Regi három mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 134-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 148-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 13. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 148-ast. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 31-en ellene. Kettő-kettő az állás. Ittre 13-mal folytatjuk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 149-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 150-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, hát ez egyértelmű volt. 12-es konszolidált módosítóval folytatjuk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 12-es konszolidált módosítót. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 29-en ellene. Három-kettő az állás. 13-as kompromisszum. Ki van mellette? emelje fel a kezét, kérem, aki mellette van. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 161-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 162-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Regi 4. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Regi hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 163-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 164-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Itre 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre 11, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, Itre 11, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az ITRE 11-es második részét. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 24-en ellene. Folytatjuk ittre 14-essel. Részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ittre 6. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 172 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 173 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 174-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 175-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ittre 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas részenként első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Javítanom kell magam, mondja az elnök. Épp a szóbeli módosításról szavaztunk, és most az e, a második részről kell szavaznunk. Tehát a nyolcas módosító második részéről kell szavaznunk. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, és elutasítottuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es módosító, szóbeli módosítással együtt, a zöldek nyújtották be. Két részben szavazunk az egészről, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második rész okafogyottá vált, ezzel 12-es a következő, részenként szavazunk a 12-esről első rész mellette, Ellene. Tartózkodás elfogad a második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. És már majdnem a végére értünk, most a szövegről szavazunk elektronikusan. Elektronikus a zárószavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 50-en mellette, nyolcan ellene, egy tartózkodással. Gratulálunk ennek. A szavazást ezzel befejeztük. Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát. Voltak itt azért bonyolult dolgok, és most tovább megyünk a napi rendel tovább haladunk. So, ich bitte diejenigen, die weiter... Kérem azokat, akik a továbbiakban is részt kívánnak venni az ülésen, hogy foglalják el a helyüket. Azok pedig, akik elkívánják hagyni a termet, azokat kérem, hogy tegyék ezt gyorsan, hogy a munkát ne zavarják. Áttérünk a 12-es napi rendi pontra, amely egy szóbeli választ igénylő kérdés, a Rio plus 20-as találkozott megelőző tárgyalások jelenlegi állásáról. Timo Makela kapja meg a szót az Európai Bizottságtól. Okay, thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy röviden tájékoztathatom önöket az előkészületekről. Az ENSZ Rio plusz 20 földcsúcs találkozójával kapcsolatosan, amelyre június 20 és 22-e között kerül sor. Először is szeretném elmondani, hogy a dolgok elkezdtek nagyon-nagyon gyorsan változni. Négy hónap múlva tartjuk ugye ezt a csúcs találkozót. A tagállam, az országokat megkérték, a résztvevőket megkérték, hogy járuljanak hozzá, nyújtsák be hozzájárulásukat. 2011. novemberéig, ez volt a határidő, és ez, ezután kidolgoztak egy tárgyalási dokumentumot, amely januárban kezdett el közkézen forogni. Ez a záró dokumentum, a csúcsálkozó záró dokumentumának a tervezete, és ez lesz végül is a tárgyalások végeredményének, végeredménye. Az Európai Uniós hozzájárulás ehhez az alap te- dokumentum tervezethez megérkeztek, és figyelembe vették a benne javasoltakat. A zöld gazdaság a fenntartható fejlődés kontextusában rendkívül fontos szerepet játszik, és mértékben hozzájárul a fenntartható fejlődés megvalósulásához. Más egyéb elemeket is beépítettek ebbe a dokumentumba az EU-s javaslatokból, de a tárgyalási dokumentum a jelenlegi formájában még nem nagyon konkrét, nem igazán működőképes, nem operatív jellegű, és még sokat kell tennünk azért, hogy ilyenné váljon ez a dokumentum. Január végén New Yorkban készült el a tervezet, és folytatódtak a tárgyalások február végéig, szintén New Yorkban. Ezzel egy időben az Európai Tanács azon van, hogy kidolgozza az álláspontját, amely végső formáját március 9-én nyeri majd el a Környezetvédelmi Tanácsban, és a cél az, hogy az Európai Unió álláspontját ez összegezze és az európai állam és kormányfők szintén álláspontot fognak kidolgozni a Rio plusz 20 kapcsolatosan. Az igazi, tényleges tárgyalások valószínűleg az első olvasat után kezdődnek majd, április végén, május elején. Ez viszonylag késői időpont, és közvetlenül a konferencia előtt, a csúcsválkozó előtt lesznek a végső tárgyalások. Szeretnék kiemelni néhány olyan kérdést, amely a tárgyalások középpontjában áll majd. Először is egy kolumbiai és guatemalai kezdeményezésből adódóan vita folyik jelenleg arról, hogy a földcsúcs találkozón meg kellene állapodni egy olyan folyamat elindításában, amely során fenntarthatósági célkitűzéseket határoznak meg, amely célkitűzések a fenntarthatósághoz vezetnek majd, amennyiben teljesülnek. Ez a vita folyamatban van tehát, az Európai Unió még nem határozta meg végső álláspontját ezzel kapcsolatosan, de úgy tűnik, egyre nagyobb támogatottságot élvez az az elvondolás, hogy a földcsúcs találkozón valamiféle célokat kellene meghatározni, a utáni időszakra vonatkozóan, arra vonatkozóan, hogy mit kellene a csúcslálkozó után elérni. Az Európai Bizottság a célok meghatározásának területén jelenleg öt kulcsfontosságú területre összpontosít, amely területeken ilyen célokat, konkrét célokat meghatároznak majd, hogyha széles támogatottságot élvez ez az ötlet. A milleniumi fejlesztési célokon felül határoznánk meg ezeket a célokat, amelyeket ugye 2015 után kell felülvizsgálni. Az óceánokra, a halászatra, a talajhasználatra vagy földhasználatra vonatkoznának ezek, a vízhatékonyságra, a vízfelhasználás hatékonyságára, továbbá az erőforrás hatékonyságra, különös tekintettel a hulladékra és a vegyszerekre, és az ötödik terület az energia, különös tekintettel a megújuló energiákhoz való hozzáférésre. Ennek az alapját az ENSZ főtitkára által elindított kezdeményezés jelentené, amely az energia mindenki számára címet viseli. Ezt szerettem volna kiemelni, tehát erről az öt területről lesz alapvetően szó. Másodszor a kérdés, ami felmerült, főként az EU részéről az volt, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a célok meghatározása után a célokat sikerül majd végrehajtani, és legyenek valamilyen módon intézkedések arra, hogy nemzetközi és globális szinten a célok elérése felgyorsuljon. A tárgyalási dokumentumban ez egyfajta ütemtervként ölt testet, tehát a cselekvésnek egyfajta keretet szab. Még mindig nagyon sok mindent kell tennünk annak érdekében, hogy a Rióban majd megállapodást nyerő intézkedések elég ambiciózusak és konkrétak legyenek, annak érdekében, hogy utána tényleg, tényleges eredményes, eredmények szülessenek. A harmadik dolog, amelyet kiemelnék a következő. Vita folyik az irányítási struktúráról. Született már megállapodás arról, hogy illetve egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy a földcsúcs találkozón beszélni kell a globális, fenntartható fejlődés irányítási struktúrájáról. Az intézmények reformja összekapcsolódik a célok kitűzésével és az intézkedések kérdésével. Olyan intézményekre van szükség, amelyek a megállapított célokat sikerre tudják vinni. Az Európai Unió álláspontja eddig az volt, hogy a fenntartható fejlődés irányításának a környezeti pillére gyenge és széttöredezett. Ez az oka annak, hogy az ENSZ környezetvédelmi programját egy magasabb szintre kellene emelni, az ENSZ intézmények szintjére. Ez egy szélesebb körű vitának képezi a részét, amely a szélesebb körű irányítási struktúrákra vonatkozó reforma kapcsolódik össze. A kérdés, hogy mi történjen az ekoszekkel, illetve az a kérdés is felmerült, hogy legyen -e egy külön tanács, amely a fenntarthatósággal foglalkozik. EU-s szemszögből nézve a, az intézményes reformra vonatkozó vita szélesebb körű, mint az ENSZ reformra vonatkozó vita. Az Európai Unió úgy véli, hogy az ENSZ-ben is tükröződnie kell a reformoknak, az átalakulásoknak, és fontos lenne a helyi szinten történő irányítás vagy tárgyalások lefolytatása is, és végezetül pedig vita folyik a megvalósítás, illetve végrehajtásról, és arról, hogy kinek kell a finanszírozást megvalósítani, hogyha Rióban születik valamilyen megállapodás. Az ENSZ környezetvédelmi programa, programja felmérte, hogy a zöld gazdaságra való átállás két százalékos GDP arányos ráfordítást igényelne éves szinten. És világos, hogy a fenntarthatósági illetve hogy a fejlesztési segélyekből az efféle költségeket nem lehet majd finanszírozni a fejlődő országokban. Tehát a költségeket nemzeti szinten, nemzeti keretek között kell megoldani a finanszírozást, hiszen minden egyes tagállamnak, illetve minden egyes országnak a saját érdeke ennek az átállásnak a megvalósítása, és utána pedig további finanszírozást kell mobilizálni a fejlődő országok számára. Ez volt az a négy fő kérdés, amelyről, amelyről jelenleg tárgyalások zajlanak. A különböző országok és országcsoportok, régiók nézetei eltérnek egymástól. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy egyre többen támogatják a zöldebb, inkluzívabb gazdaság koncepcióját, amely eszköze lehet a fenntartható fejlődés megvalósulásának, amely gazdasági lehetőségeket teremt, munkahelyeket teremt, és ugyanakkor új munkahelyeket is teremt, és nem korlátozza a növekedés lehetőségét. Egyre többen ezt a koncepciót támogatják, Különösen elmondható ez az afrikai országokról is, de Kína, Japán és néhány latinamerikai ország, Mexikó, Chile, Guatemala, ők is megértették, hogy ez egy fontos dolog. Ezen egy időben ellenállás is mutatkozik a zöldebb és inkluzívabb gazdaság koncepciójával szemben néhány latin-amerikai ország Például Venezuela, Bolívia, Brazília is bizonyos mértékben. Ők még nincsenek egyelőre meggyőződve arról, hogy ez fontos a jövő és a világgazdaság szempontjából. India is ide tartozik egyébként ebbe a csoportba. Ők biztosítani akarják azt, hogy ez ne helyettesítse a fenntartható fejlődés koncepcióját, és azt, hogy a fenntartható fejlődés minden egyes elemét tartalmazza ez a másik koncepció, és beleértve a gazdasági fejlődést, növekedést és a társadalmi fejlődést is. És tartanak attól, hogy a fejlődő orsz- fejlett országok itt el- át akarják venni a vezető szerepet globálisan. A dolgok valószínűleg most már gyorsabb ütemben zajlanak majd, főként áprilisban, májusban, amikor a tárgyalások a végső fázisukba érkeznek, de egy ambiciózus, konkrét, eredmény felé vezető út nem lesz egyszerű. Sok-sok munkát kell végezni először is az EU berkein belül, de a külső diplomácia is nagy erőfeszítéseket kell, hogy tegyen, annak érdekében, hogy Rióban olyan megállapodás szülessen, amely az Európai Unió számára is kielégítő, és az európai intézmények, így például az Európai Parlament ezen a téren fontos szerepet játszhatnak, és kell is, hogy játszanak. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Ja, Köszönöm szépen, Makula úr. Kamszukájte asszony a mezőgazdasági főigazgatóságtól szintén körünkben van. Ön is kíván szólni. Tanácstalanul néz rám, tehát akkor nem kíván szólni. Ebben az esetben Gerbrandi kollégának adom meg a szót. Most kaptam a tájékoztatást, hogy a tanács képviselős jelen vannak, ebben az esetben a tanácsnak adom meg elsőként a szót. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatva Timomatlan hozzászólását, egy-két megjegyzéssel élnék. Először is nézzük, hogy hol vagyunk most a Rio Plus 20-as folyamatban, egy-két benyomást osztanék meg önökkel. Először is a tanács teljes mértékben egyetért azzal, hogy nehéz feladat előtt állunk, rövid az idő, és nagyon sok bonyolult kérdésről van szó, tenger ügyi kérdések, vegyi kérdések, tehát a tartalmi kérdések az is, hogy hogyan, illetve mikor, ezek is fontos problémát, illetve kihívást jelentenek. Kétségtelen, hogy a New Yorki tárgyalások nak megvan a kockázata, hogy mindenféle szokásos New Yorki tárgyalási diplomáciai kérdések is felmerülnek. Másrészt politikai szinten és fel kell lendíteni a tevékenységünket. Nairobiból visszatérve múlt héten pozitív jelzéseket láttunk. Úgy látszik, hogy a miniszterek, illetve a politikusok részt vesznek a nemzeti Rio Plus 20-as folyamatokban, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi folyamatokban is. Ezt rendkívül fontosnak tartom, és természetesen az európai parlament is nagyon fontos szerepet játszik a politikai lendület fellendítésében, illetve a nemzeti kapcsolattartásban. Harmadsorban Egyértelműen kell látni az eredményeket, a különböző kormánystruktúrák fellépéseit, illetve a célkitűzéseket. Ez pedig azt jelenti, hogy kihívás áll előttünk a tanácsi elnökségünk alatt. Oda fogunk figyelni az elvárásokra, és megpróbáljuk előre mozdítani az egész folyamatot. Nézzük, hogy a Dán elnökség mit tesz annak érdekében, hogy az Európai Uniót ambiciózis irányba vigye. Nos, nagyon egyszerűen fogalmazva, éjjel-nappal dolgozunk, éjjel-nappal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, annak érdekében, hogy megfelelő jelzéseket küldjünk, a, jövő hétre el fogjuk kész, készíteni a Környezetvédelmi Tanács záró dokumentumát, illetve a következő hónapban egy informális környezetvédelmi miniszteri találkozóra kerül majd sor Dániában. Hogyha szükség van, akkor, ha szükség lesz rá, akkor kiigazítjuk majd az EU tárgyalási álláspontját. Ezen kívül a civil szervezetek szintjén is folyamatos munka történik. Itt is, itt is egy dokumentum tervezeten dolgozunk. Ezen kívül szeretném megemlíteni, hogy New Yorkban is erős a jelenlétünk, a bizottsággal, illetve a külügyi szolgálata karöltve megpróbáljuk a, az ülések közötti jelenlétünket is határozottá erőset tenni, és természetesen minden alkalmat megragalunk adminisztratív szinten, illetve civil ö, szervezeti szinten is hogy érvényesítsük a véleményünket, és elérjünk más fontos szereplőket is. Ezen kívül el fogjuk mondani, hogy a zöld gazdaság nem csak a hívők számára, nem, bocsánat, nem csak a fejlett országok számára alakult ki, hanem a fejlődő országok számára is, és megpróbálunk szövetségre lépni a progresszív szereplőkkel, az afrikai országokkal, illetve a legkevésbé fejlett országokkal is, ahogyan ezt már hallottuk. Nairobiban is ezt tettük a múlt héten. És végül minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a civil társadalomon, az üzleti szférával, a városokkal is együtt tudjunk működni. Ezek nagyon fontos szereplői lesznek a Riói konferenciának és az azt megelőző időszaknak is. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen Aaron Hansen úrnak a tanács és az elnökség képviseletében adott nyilatkozatát, és most Gerbrandi úrnak szerzőként adom meg a szót. Nem, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak és a tanácsnak is, amiért tájékoztatott bennünket a jelenlegi helyzetről, arról, hogy hol is vagyunk pontosan a Rio felé vezető úton, úgymond. Úgy tűnik, nagy mértékben támogatják a mi elgondolásainkat, és éjjel-nappal dolgoznak az ügyön. Kevésbé ígéretes azonban, amikor azt halljuk, hogy egy szélmalomharcról van szó tulajdonképpen, és nagyon kevés már az időnk. Azt gondolom nem szabad alábecsülnünk a kínálkozó lehetőségeket. A nemzetközi környezetvédelmi tárgyalások mindenütt jelenleg megbénultak, ezért fontos kihasználni a lehetőséget, fontos az intézményes kereteket javítani, megváltoztatni, az irányítási oldalt tehát lenne néhány kérdésem. Az egyik a koordinációra vonatkozik a bizottság és a tanács között, és hogyha majd már Rióban leszünk, akkor a két intézmény között közül mely lesz az, amely az elsődleges tárgyaló félként lép fel? Tekintettel a korábbi nagy konferenciák tapasztalataira ez egy nagyon fontos kérdés. A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy mi a helyzet a fejlődő országokkal. Úgy tudom, Dörbenben egyfajta elmozdulás volt tapasztalható. A G77 nem volt olyan egységes, mint korábban. A bizottság és a tanács foglalkozik-e ezzel, gondolkodik-e ezen? mi a helyzet ezekkel a kapcsokkal, amelyek fennálltak bizonyos fejlődő országok között, felhasználják-e ezeket arra, hogy kijussunk a zsákutcából. Ugyanis a Dörbeni záró dokumentum nagy csalódást okozott, ezt elmondták többen, és ezért jó lenne, hogyha sikerülne valahogy kimozdítani a holdpontról a tárgyalásokat a dörbeni kompromisszum segítségével. Végezetül pedig, elnök úr, meg szeretném említeni azt, amit a Dán elnökség képviselője mondott. Elmondta, hogy a New Yorki helyszín jelenleg nem a legjobb színhely a tárgyalások számára, mert más elemek is szerepet játszanak. Úgy gondolom, e, a hét végén tartandó EU-s csúcs nagyon jó lehetőséget biztosít az Európai Unió számára, hogy megmutassa, hogy fontosnak tartja a Riói csúcs találkozót. A kérdés az, hogy lesznek-e határozott állásfoglalások ezen a csúcson, a Riói témával kapcsolatosan, és mit gondolnak az állam és kormányfők, az európai állam és kormányfők mennyiben vesznek részt az egész folyamatban. Köszönöm szépen. Holt. Köszönöm szépen, most Karl-Heinz Florenz, utána Jó Leinen kap szót. Először is szeretnék köszönetet mondani Gábrandi kollégának az általa feltett kérdésért. Mindenképpen szükség volt rá, és ez a Zero Draft papír, hát ez annyira nem érdekfeszítő. A bizottság azt mondja, hogy jól van így a dolog, ez nem az ő feladata. Hogyha aztán megnézem, hogy mit hallunk itt a bizottság soraiból, a tanácsnak a képviselője nagyon is érdekesen szólt itt a különböző tevékenységekről, de ebben a dokumentumban igazán kevés kézzelfogható érvet, eszközt látok, vagy bármit. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon messze vagyunk még az igazi, tényleges sikerektől. És nem is nem is ismerek fel semmiféle konkrét stratégiát, hogy hogyan legyen az együttműködés. A Gábrandi kolléga már elmondta, hogy itt ugye 70 országról van szó, nem tudom, hogy nézzen ki velük az együttműködés. Potocsnik és Pivax kiadtak egy állásfoglalást, de hát itt most azt a tanácsálláspontja, vagy a bizottságnak az álláspontja, vagy ez a bizottság álláspontja, vagy csak Potosnyig és Pibalxé. Tehát ezek azért még kérdések, és egy másik dolog, nagyon hálás lennék, hogyha az egyes intézmények közötti együttműködés, a klímacsúccsal, a dörbeni csúccsal kapcsolatos eh, eh, együttműködéshez hasonlóan most is eh, jó lenne, ez mi is szívesen hozzájárulnánk. Elnök, köszönöm szépen Karl-Heinz most Zsó Leinen és utána Judit Merkis kap szót. Igen, jó hallani, hogy a tanács és a bizottság itt szerepet kíván vállalni a csúcs tekintetében, de hát mi az Európai Unió szerepe ezen a csúcson? Nyilván vezető szerepünk kell, hogy legyen, ez nem kérdés, hiszen a fenntarthatósági vitában már évek, évtizedek óta próbálunk eredményeket elérni, és bizonyos dolgokat fel is tudunk kínálni. Az Európai Uniós politikának egy hangon kell szólnia, erről már volt itt szó, tehát a tanácsnak és a bizottságnak egy közös projekttel kell erre vonatkozóan a másodszorban pedig a diplomáciánknak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy szövetségeseket találjon, hiszen vannak itt bizonyos ellenállók, és fennáll az a gyanú, hogy a zöld gazdaság csak az északnak a trükkje, annak érdekében, hogy a fejlődést gátló protekcionizmust erősítsék, és hát az előre haladottabb országokban nehéz ehhez szövetségeseket találni, illetőleg felmutatni ennek hasznosságát. Eh, a legjobb lenne, ha Riónak konkrét célok lennének az eredményei, hogyha e, ilyen konkrét célokat nem fogalmaznak meg, akkor nyilván kétes lesz az eredményessége is a dolognak. És ennek a konkrét céloknak a legkülönbözőbb szektorban a fenntarthatóságot kell támogatniuk, ahogy a klímavédelem esetében van egy két Celsius fokos célunk, ott van ugye egy konkrét cél, jó lenne, hogyha más szektorokban is ilyen konkrét célok lennének a Riói konferencia nyomán. Egy másik téma, amiről szólni kellene, e, a szükséges adatoknak az összegyűjtése. Most a környezetvédelmi számlákról elfogadtunk egy jogszabályt, erre gyakorlatilag az egész világon szükség lenne. Nem tudom, hogy van-e arra esély Rióban ezzel kapcsolatban. Elhatároznak valamit, hogy hogyan tudunk globális szinten adatokat gyűjteni, és a ökoszisztémák kapacitásával, az ő terhelhetőségük határaival kapcsolatban összetudunk egy gyűjteni statisztikákat. És azt is szeretném kérdezni, ugye, hogy elhangzott az, hogy az egyes eh, résztvevők érintettek eh, részvétele, főleg kommunális szinten, eh, hogyan valósul meg. Volt a 91-es agenda, nagyon sokan önkormányzat van, van világszert, aki aktívan részt kíván venni. Nem feltétlen van szükség a fenntarthatósága kapcsolatban egy új helyi menetrendre. Köszönöm. Most Judit Merkiz, Utána Vittorio Prodi kap szót. Thank you. Uh, uh, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kollégák ezt a kérdést, és köszönöm szépen a bizottságnak is, illetve a tanácsnak is a válaszokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy elolvastva a Rio Plus 20 információs anyagát, azt látom, hogy nagyon homályos lehetne, tudnánk, esetleg lehetőség van arra, és azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ilyeneket olvasok, akkor bizony aggódom, hiszen mintegy három és hónap választ el bennünket ettől a naptól, amit már ugye egyszer elhalasztottunk, a célok homályossága miatt. Tehát, hogyha három és fél hónappal az eseményt megelőzően ennyire homályos, akkor elképzelhető, hogy eredményeket fogunk elérni. Tehát ezzel kapcsolatban valóban választ várok, mert ez egy nagyon jó dokumentum, nagyon jó információs anyag, és kiváló lehetne ennek az eredménye, hogyha nem mindig az lenne, hogy lehetne föllendíteni, lehetne javítani, tehát valóban kézzelfogható eredményeket szeretnék látni. Azért, mert jelenleg az Európai Unióban jó pár kérdéssel foglalkozunk, eh, jó pár kérdéssel dolgozunk, nem lehetne ezeket eh, nemzetközi szintre emelni. Nem csak a Potosnik és az biztosok, hanem Hidegárd biztos asszony is beszélt erről az ITRE bizottságban a múlt év során. Fentartható energiára fogunk összpontosítani, fenntartható energia mindenki számára, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. A mondandómnak a lényege pedig a következő, hogyha fölvizezzük az üzeneteinket ezen témákat illetően, akkor semmilyen eredményt nem fogunk elérni. Tehát prioritásokat kell felállítani, ez a legfontosabb. Nem lenne jó ötlet megnézni a különböző megfogalmazásokat, címkéket, gondolok itt a méltányos kereskedelem címkére, az ECO címkére, amelyeknek nagy, amelyek nagy hatást fejtenek ki. Tehát nem lehetne ezeket összefogni egy olyan rendszerben, ahol látható a forrás, látható a hatás, láthatók a környezetvédelmi költségek. Tehát egy kicsit összefognánk ezt a rendszert, és mint egy vállalati hozzáállást alkalmaznánk. Szerintem ez valóban segítene, hogyha ez lehetne a Rio eredménye, tehát egy megfelelő címkézés, amely energiahatékonyság, ökológiai szempontokat figyelembe vesz. Jó lenne, hogyha egy ilyen, egy ilyen átlátható megállapodás születne, hiszen körülbelül ugyanarról van szó, a nyersanyagok felhasználásáról, illetve a közös fellépésről. És végül, de nem utolsó sorban, véleményem szerint az kell, hogy legyen, hogy a mikro számára eredményeket hoz. Mit jelent ez? A nagy dolgok esetében megvannak a rendszereink, megvannak a makrorendszerek az országok, illetve a kontinensek között. Szerintem ennek a csústálkozónak, az állampolgár csústalálkozójának kellene lennie. Meg kell nézni, hogy hogyan segíthetünk az állampolgárnak, és hogyan járulhatunk hozzá egy olyan ember életéhez, aki mondjuk energia hiányossággal küzd Afrikában, fenntartható energia hiányával. Kérdésem tehát, hogy mikroszinten lesznek-e kézzelfogható javaslataink? Hiszen azt hiszem, hogy ez rendkívül jól összefoglalná ezt a csúcs találkozót. Köszönöm. Köszönöm szépen Judit Merkész, Vittorio Pródi, utána pedig Péter Líze kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a Rio Plus 20-as találkozó nem szabad, hogy elszalasztott lehetőség, esély legyen. Fontos, hogy erre ügyeljünk, fontos, hogy az alapvető koncepciót továbbfejleszünk, a biodiverzitással kapcsolatos koncepciót, a fenntarthatóság koncepcióját. És itt ambiciózusaknak kell lennünk, különösen most, amikor bizonyos alapvető döntéseket kell meghoznunk. Az én értelmezésemben az alapvető döntéseknek sokkal explicitebbeknek, nyilvánvalóbbaknak kell lenniük, és nem általánosaknak. Tehát tényleg meg kell értenünk, hogy hogyan tudunk a bruttó nemzeti össztermék a GDP fogalmán túljutni, hogyan tudunk új fogalmakat kialakítani, álláspontokat elfoglalni, mint társadalom. Vannak ezzel kapcsolatos bizonyos alapelvek, amelyek középpontjában az individuum és valamennyünk jól léte áll. Úgy gondolom, hogy annak szükségessége hogy az egyenlőséget kiemeljük, ez nagyon fontos. Mindez idáig elsősorban olyan szempontokat vettünk fontosnak, mint például a vízhez való hozzáférés. De hogyha mindent egybe vetünk, akkor a vízhez való hozzáférés problémája megoldható. Hát vannak aztán más szempontok is. Itt van az energiához való hozzáférés. És vannak olyan erőforrások, amelyek esetében még szintén nem sikerült végleges megoldást találni. Tehát egy alapvető megközelítést kell találnunk, egy ökológiai alapú megközelítést az energiához való hozzáférés területén, ami a jövő generációkat is szolgálja, és itt egy ambiciózus megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a föld lakói kizsákmányolják bolgójukat, és veszélyeztessék a békét. Tehát a szolidaritásra kell helyeznünk a hangsúlyt, ez egy fontos tényező a társadalmunkban. Fontos, hogy éljünk annak lehetőségével, hogy az egyet értés és konszenzus nézetét terjesztjük a világot. A tanács és a bizottság képviselőinek, illetőleg magának a tanácsnak és a bizottságnak szeretnék köszönetet mondani az eddigi munkáért, rendelkezésre állunk az Európai Parlament képviselőiként, hogy még részletesebben kitérjünk a javaslatokra. Úgy gondolom, hogy tényleg bátraknak kell lennünk, ami a javaslatainkat illeti, különben kudarcot fogunk vallani. a javaslatainkat és ígéreteinket meg kell valósítanunk, és egy sokkal mélyebbre ható kapcsolatot kell a egyes részvevők között kialakítani. Elnök Péter Lize, utána Kár Slüter. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak a felszólalását. Két konkrét megjegyzésem lenne. Először is felmerült a kérdés, hogy saját környezetvédelmi szervezetünknek kellene lennie az ENSZ keretében. Volt alkalmam néhány hónappal ezelőtt a Hamsteinerrel beszélni erről, és ő neki volt egy verhetetlen érve. Ebben a szakbizottságban együtt kezeljük a környezetvédelmi és az egészségügyi szempontokat, együtt működünk a világegészségügyi szervezettel, a WHO-val is. Természetesen vannak problémák a WHO-ban, ott nem minden tökéletes, de hát azért csak nem akarjuk megszüntetni ezt a szervezetet, ha már egyszer létezik, inkább javítanunk kellene a munkáját. És a WHO-nak a nagy előnye az is, hogy ez egy, az ensz egy olyan szervezete, amely határozatok hozatalára jogosult, valamennyi egészségügyi miniszter ott találkozik, és amit ott elhatároznak, az az egész világon érvényes. Ezen lehet javítani, de hát nyilván senkinek se támadhat az a furcsa ötlet, hogy megszüntessük ezt. Környezetvédelem esetében már más a helyzet, nem találkoznak a világ környezetvédelmi miniszterei, nincsen környezetvédelmi világszervezet, és nincsenek ilyen határozatok. Úgy gondolom tehát, hogy a környezetvédelemben is jó lenne egy ilyen nemzetközi szervezet, bár e, van az az ellenérv, hogy bizonyos ENSZ szervezetek nem működnek ennyire gördülékenyen. E, ez azért ugyanakkor nem egy generális vád, éppen ezért a tanácsot és a bizottságot arról kérdezni, hogy ezzel kapcsolatos álláspontjuk mi lenne, és mind a kettőket kérném, hogy energikusan támogassák ezt a pontot, ami az állásfoglalás indítványunkban és egyébként szerepel. A másik kérdés, amit megemlítenék, nagyon nagy érdeklődéssel tapasztaltam írásban és szóban is, hogy például Guatemala és ilyen országok támogatják a fenntarthatóságok. Ez jó Na tartom, mert konkrétan ebben az országban két évig orvosként dolgoztam, ugyanakkor egy nagyon ellenmondást láttam más országokhoz hasonlóan itt is, nagyon sokan látják és felismerték a fenntartható fejlődésnek a szükségességét, de ezekben az országokban nem beszélnek egymással a miniszterek. Múlt héten volt egy találkozó, USA, Kína, mások, aztán ezen részt vett Guatemala is, és a a emisszió kereskedelmi rendszerről és a légiközlekedésről rettenetes véleményt alkottak. Ha tehát a Rio Plus 20-ról tárgyalnak, akkor nem lesz fogalmuk arról a tárgyalóknak, hogy az ottani közlekedési miniszternek milyen problémái vannak. Jó lenne tehát, hogyha a guatemalai tárgyaló úgy lépne föl, hogy világosan fogalmaz, vagy azt mondja, hogy nem támogatjuk a Rio Plus 20-at, vagy pedig megkéri a saját maga közlekedési miniszterét, hogy fejezze be e, az ellentétes irányú munkát. Tehát jó lenne, hogyha ezt az eredményt már Rio előtt el sikerülne érnünk. Elnök, köszönöm szépen Péter Líze, következő Kál Schlüter, utána pedig Jaroszláv Ocki kapszót. Thank you. Köszönöm szépen. Említette a zöld gazdaság fogalmát, sokszor hallhatjuk ezt a kifejezést, és sokak számára mást-mást jelent. Remélem ön nem a zöld technológia révén elért növekedést érti alatta, ugyanazzal az inflációval, ugyanazokkal a buborékokkal, állandóan növekvő hitelekkel, és így tovább. Remélem ön nem ezt érti ez alatt, ugyanis, hogyha zöld technológiákkal csináljuk ugyanazt, amit eddig is, az nem fogja megoldani a problémáinkat. Azt hiszem, az igazi zöld gazdaság egy olyan gazdaság, amely nem csak környezeti szempontból fenntartható, hanem globális és szempontból és a szolidaritás szempontjából is az. A szegényebb országok nak joguk van ahhoz, hogy nagyobb mértékben részesüljenek az erőforrásokból. Ez is egy globális zöld gazdasághoz tartozik hozzá. A munkahelyteremtés, a tőkéhez való könnyű hozzáférés, amely szintén a képződéshez vezet és az összeomláshoz, ez nem megengedhető egy zöld gazdaság esetében, ugyanis adott esetben ahhoz vezethetne, hogy folyamatosan egyre több erőforrást használunk fel. Mit jelent tehát a zöld gazdaság, amikor önök ezt emlegetik? Remélem ez nem a zöld növekedéssel egyenlő, mert ez nem tudna megfelelni a globális kihívásoknak. Ezzel nem oldjuk meg a problémákat. Tehát szeretnék erről egy magyarázatot kapni. Köszönöm szépen Kár Schlüternek, most pedig Miroslav Ucki kapja meg a szót, majd Sandrine Bellier. Köszönöm szépen, elnök úr. Arról szeretnék ejteni néhány szót, amit Kás Schlüter mondott az imént. Amikor a zöld gazdaságról beszélünk Európában, ez általában teljesen világos fogalomnak tűnik, vannak elgondolásaink arról, hogy ez mit is jelent. És az Európai Parlamentben meg kellene határoznunk egészen világosan, hogy ez mit is jelent. Ami a szegény országok fejlődését illeti, nagyon nehéz megmagyarázni a fejlődő országoknak, hogy a zöld gazdaság nem a gazdag országok trükkje, amely saját maga számára akar növekedést biztosítani a szegényebbek rovására. Semmiképpen sem egyszerű a feladat. Én konkrétabb ötleteket szeretnék hallani az önök részéről. Köszönöm szépen a kérdés szerzőjének, hogy felvetette ezeket a kérdéseket, mert ezzel megnyithatjuk a vitát erről a kérdésről. Azonban van egy, ellen, egy fenntartásom a biztonság kérd, szóval kapcsolatosan, hiszen az Európai Bizottság, az Európai Tanács, a soros elnökség nem biztos, hogy globális szintéren eredményeket is el tud érni, biztosan törekszenek rá, de hogyha az ENSZ reformjáról van szó, és azt áll, azt mondják, hogy biztosítani szeretnék az ENSZ reformját, hát ezt semmiképpen nem tudjuk szavatolni innen az Európai Unió részéről, EU-s szintről. A Rio Plus 20-as csúcs találkozón specifikusabb, lokálisabb jellegű kérdésekkel kell foglalkozni, olyan kérdésekkel, amelyek közelebb vannak a polgárokhoz. Ismételgethetjük a célkitűzések fontosságát, jelentőségét, prédikálhatunk a fenntartható fejlődésről, de hogyha nem tudunk konkrét ötletekkel, koncepciókkal előállni, akkor el fogjuk veszíteni a tekintélyünket. fontos, hogy a hulladékkezeléssel többet foglalkozzunk. Ez egy olyan téma, amely nagyon közel áll a fejlődő világhoz is. Ide tartozik a vízszennyezés, a vízszennyezés elleni harc is. Úgy gondolom, a fejlődő országokban könnyen megoldást tudunk találni a kérdésekre ezeken a területeken. A trópusi országokban sok esetben a szemétlerakókat felgyújtják, ez hatalmas problémákat okoz. A fenntartható fejlődést mindenképpen elő kell mozdítani, de a munkahelyteremtés és az életkörülmények javítás is nagyon fontos ezekben a nagyon szegény országokban. Úgy gondolom, ezek a konkrét célok globális támogatásra is találnak, hiszen Malajziában, Indonéziában is aggódnak a vízminőség, a környezet állapota miatt. Úgy gondolom ez egy olyan téma, amely nagyon konkrét, ahol könnyű eredményeket elérni, és ahol a végrehajtás sokkal jobb lehet, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy például fel akarjuk számolni a szegénységet hiszen az Európai Unió magában bizonyosan nem képes erre. Köszönöm szépen, most pedig Szendrén Begyé következik. Köszönöm szépen, nagyon rövidre foghatom a hozzászólásomat, hiszen a kollégák már mindent elmondtak. Együtt dolog aggaszt, és ez az, amit már többen megfogalmaztak, a célkitűzések, illetve a kötelezettségvállalások pontossága, a tanács, illetve a bizottság válaszában igazából nem kaptunk, nem, nem sikerült ezt tisztázni, a negyedik föld találkozó konkrét célkitűzéseit. Ma pedig szeretnénk látni azt, hogy nemzetközi szinten milyen hatást tud kifejteni a tanács, illetve a bizottság. Két fő kérdésem van tehát. Az egyik, mik a garanciák, milyen garanciákkal rendelkezünk a zöld gazdaság, a zöld fejlődés definícióját illetően, és egyetértek Karl Schlitterrel, mi a helyzet a szolidaritás, illetve a fenntarthatóság dimenzióival, hogy állunk ezzel, ezekben a témákban, hiszen ezek nagyon fontos témák, és az Európai Parlament az állásfoglalásában ragaszkodott a definícióhoz, illetve a garanciákhoz. 2012-ben azt kérte, hogy a fenntartható fejlődésre térjen ki, illetve erre összpontosítson a konferencia. Illetve van még egy kérdésem, hol állunk, hogyan állunk a környezetvédelmi, nemzetközi környezetvédelmi szervezet létrehozásában, amely független lenne, milyennek a jogállása, milyen a költségvetése, hogy néz ki a küldetése. Szeretnék eh, ezen kérdésekben némi kiegészítést kapni. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Belié kolléga. A hozzászólók listáján túl vagyunk. Úgy gondolom, hogy szükséges és észszerű is volt, hogy feltettünk néhány kérdést, és az egyes szavak mögötti értelmet firtattuk, hiszen mit jelent valójában a zöld növekedés? Hogyha fel akarunk lépni egy nemzetközi konferencián, akkor talán a fogalom meghatározásainkat világossá kell tenni, hogy meg is értsék mások azt, amit mondunk. És itt az már a gyakorlati dolgoknál kezdődik, amit Líze kolléga mondott például a légiközlekedéssel és az emissziókereskedelmi eh, rendszerre kapcsolatban. Nyilván a konferencián szép szavak fognak elhangzani, de hogyha a napi megvalósítás jön, eh, és valaki elkezd dolgozni ezen az adott országokban, akkor nyilvánvalóan érdemi dolgokról is szó kell, hogy essen. Ami az intézményreformot illeti, nekem is lenne egy kérdés a bizottsághoz, az Európai Európai Külügyi Szolgálat mennyiben van bevonva ebbe az egész kérdéskörbe, eh, abba, hogy mit kell tennünk még a Lisszaboni szerződés szerint, tehát a környezetpolitika, éghajlatvédelmi politika kérdését a konferenciák között nemzetközi szinten mennyiben tematizáljuk, és van-e már egyfajta európai környezetvédelmi és éghajlatvédelmi diplomáciánk, mi ott a tényállás, és ami a pénzeket illeti, ugye egy ilyen konferencia végén mindig a fő kérdés az, hogy ki állja a cechet. Nem tudom, hogy az egyes tagállamok hogyan fognak ezt hozzájárulni az egyes csomagok kifizetéséhez, és ugye más nemzeteket sem szabad hagynunk fizetés nélkül távozni. Nem tudom, hogy a bizottság és a tanács részéről mi a stratégia finanszírozást illetően. És egy kérés a bizottsághoz eddig jó hagyományunk volt, hogy az Európai Parlament delegációja teljes mértékben bevonásra került a munk munkába, hiszen egy ilyen konferenciát követő munkában, itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban és más parlamenti szakbizottságokban is megfelelő jogalkotási munkát kell kezdenünk. Éppen ezért a szakbizottság nevében azt szeretném kérni, hogy már az első pillanattól fogva vonjanak be minket, legyen folyamatos e, e, egyeztetés, ahogy az ilyen konferenciák esetében ez történik, és nyilvánvalóan nekünk is van ott a helyszínen feladatunk, 11 taggal leszünk képviselve Rióban, és az egyes álláspontokat illetően, amit az Európai Unió képvisel, könnyebben tudunk elősegíteni a hozzájárulást, hogyha mi is tudjuk, mi történik. Az a tapasztalatom, hogy a parlamenterek egymással szemtől szembe beszélnek, akkor bizonyos üzeneteket jobban át tudnak adni, közvetíteni tudnak, mint mások. Éppen ezért itt az Envi delegációnak az lenne a kérdése, hogy az elejétől a végéig eh, az eseményekbe vonják bele, ami az együttműködés és a tájékoztatást illeti. Ez lenne a kérésem a hivatalban lévő soros elnökséghez is. Így lehetünk sikeresek ezen a csúcs találkozón. Megadom zárásképpen újra a bizottságnak és a tanácsnak a szót. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a számos hozzászólást, és ez megerősíti a bizottság felé legalábbis azt, hogy az Európai Parlament hasonlóan gondolkodik az Európai Bizottsághoz, gyakorlati konkrét eredményekre van szükség. Tehát ez egy világos üzenet. Ha megengedik, akkor visszatérnék néhány kérdésre, amelyet feltettek a képviselők. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan fognak egymáshoz viszonyulni az Európai Tanács, az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat a tárgyalások során. Elmondhatom, hogy az együttműködés kiváló. Szorosan együttműködünk, mind informális, mind formális szinten a soros elnökséggel, és együtt egy tárgyalócsoportot állítottunk fel, amely a bizottság képviselőjéből áll, a, külső, a külügyi szolgálat New Yorki delegációjából, valamint a soros elnökség képviselőiből is. Ezekből tevődik össze ők foglalkoznak a belső tárgyalásokkal, a belső álláspont kialakításával, és tudomásul vettük az Európai Parlament delegációjának azon kérését, hogy tájékoztassuk őket folyamatosan, állandóan tájékoztató dokumentumokat továbbítunk az Európai Parlament képviselői felé ez ügyben. és meg fogjuk vizsgálni, mennyiben tudjuk a tájékoztatást még inkább javítani. A második kérdés arra vonatkozott, hogy a fejlődő országok és a G és a G77 közötti szakadékot ki tudjuk-e használni, vagy partnereket találhatunk-e az említett országok között. Mindenképpen hasznunkra tudjuk fordítani a helyzetet, hiszen ezek az országok nem akarnak széthúzni, de a gyakorlatban mégis ezt teszik. Az afrikai országok nagyon közel állnak az Európai Uniós állásponthoz. Az Afrikai Unió 62 tagállama közös álláspontot fogadott el Rióval kapcsolatosan, amely gyakorlati jellegű és nagyon közel áll az Európai Unió álláspontjához. De nem csak az afrikai országok esetében igaz ez egyébként. Sok-sok különböző árnyalat csillan fel ezen országok között. Amikor tárgyalásokról van szó, akkor általában ezek az országok azonban megállapodnak egy, a legkisebb közös nevezőben előzőleg, és ez egy kicsit nehez, nehézé teszi a helyzetünket Európai Uniós szemszögből. Köszönöm szépen kollégámnak Dán kollégámnak, aki megemlítette, hogy ne csak a diplomaták legyenek az egyetlenek, akik, és az intézmények, akik tárgyalnak. Szükség van arra, hogy legyen egy politikai vezetés ebben a folyamatban. A tisztviselők és a diplomaták általában nem tudnak lényegi döntéseket meghozni, ezért nagyon fontos, hogy a politikai vezetők és az Európai Parlament is többek között a folyamatban részt vegyen, ez elengedhetetlen. Az Európai Bizottság, az egész bizottság, tehát nem Potocsnik és Pibalx biztosok, hanem az egész bizottság ma reggel megvitatta Rio ügyét a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján. Arról tárgyaltak, hogy mi legyen a tárgyalások középpontjában, hogyan lehet felgyorsítani a politikai folyamatot. Az általam említett öt prioritás központi lényegi részét képezte ennek a vitának. Alaposan megvitatták ezt. Szó esett az élelmiszerbiztonságról és a szegénység elleni harcról is, illetve hogy ez az öt prioritás mennyiben tud ezekhez hozzájárulni hogyha a természet alapú szolgáltatásokat aláássuk, akkor a legszegényebbek és főként a fejlődő országok szenvedik ezt meg. Ezért tehát nagyon fontos a szegénység elleni küzdelmet is figyelembe venni, és az élelmiszer ellátás biztonsága is prioritás kell, hogy élvezzen a riói folyamatban. A záró dokumentum tervezetével kapcsolatosan természetesen egyetértünk azokkal, akik azt mondják, nem igazán konkrét a dokumentum, nem beszél konkrétumokról. Az ENSZ részéről ez egy bátor próbálkozás arra, hogy körülbelül 6000 oldalnyi javaslatot összefoglaljon. Mindezen javaslatok más-más irányban mutatnak. A próbálkozás arra irányult, hogy egy egységes irányvonal, egy logikus, összefüggő, koherens szöveg alakuljon ki az elkövetkezendő hetekben tovább folytatódik majd ennek a, ennek a kialakítása. És természetesen a nagyon fontos, hogy előrelépés történjen a mérce kérdésében is, hiszen hiába érünk el valamit, ha nem tudjuk mérni azt, hogy mennyiben volt eredményes az, amit tettünk sok-sok kérdést ezek közül, tehát hevesen vitatnak, jelenleg is, néhány kérdésben történt előrelépés, de elérkezett az ideje annak is, hogy konkrét koncepciók, ötletek fogalmazódjanak meg, és ezeket természetesen bevonjuk, bevisszük a tárgyalásokba is. Végezetül a zöld gazdaság definíciója kapcsán. Azt hiszem, megállapodás született már a tekintetben, hogy el kell kezdenünk beszélni a zöldebb és inkluzívabb gazdaságról, csak azért, hogy világosá tegyük, hogy a szociális vetületet nem söpörtük félre, nem feledkeztünk meg róla. Mi, európaiak, ami a politikánkat, él, politikáinkat illeti, a lehető legjobb helyzetben vagyunk, ha megnézzük a világ többi részét. Ha valaki, akkor az Európai Unió minden bizonyal tapasztalatokat gyűjtött a téren, hogy szociális vetületeket is szemügyre vegyen, figyelembe vegyen a gazdaság politikájában. De a definíció és a fogalom meghatározás egyértelműsége elengedhetetlen. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gazdasági fejlődésünket hozzáigazítjuk a globális keretek változásához, a korlátok változásához és a szociális szükségletek realitásához is. A zöld gazdaság erről szól tehát. Egy utolsó megjegyzés. Mi az a finanszírozási stratégia, amelyet követni szeretnénk? Hogyan közelítjük meg a végrehajtás eszközeinek kérdését? A tárgyalások folyamán már felmerült ez a kérdés. Azt gondolom, világos üzenetet fogalmaztunk meg, mind formális, mind informális szinten. Nyilvánvalóan senkinek nincs az, hogy további eszközöket kutassunk fel, próbáljunk bevonni. Először is meg kell néznünk, hogy olyan tudjuk a rendelkezésre álló eszközöket jobban bevetni. Vita folyik az Európai Unióban jelenleg a fejlesztési segély következő pénzügyi kitengítésével kapcsolatosan. Ez is összefügg ezzel a kérdéssel, de az is világos, hogy a jelenlegi eszközök nem lesznek elegendőek. Nem lehetnek illúzióink efelől, nem fog az egész működni, hogyha valaki más fizeti meg a számlát, fizeti meg a költségeit annak, amit teszünk. A gazdasági a szociális és környezeti érdekek mind-mind azt mutatják, hogy ebbe az irányba kell elmozdulnunk, és ahol kell, ott fontos képíteni a kapacitásokat, fontos katalizáló szerepet vállalni. Ez a finanszírozó stratégiánk, és ez az oka annak, hogy megpróbálunk nemzetközi finanszírozási intézményeket felállítani, illetve megnyerni az új irány számára. Informális szinten világos egyetértés uralkodik abban, hogy van már egy alapunk, az, a bizottság szintén ezt az álláspontot képviseli, ezzel azonban nem oldható meg egyedül az átmenet az zöld gazdaság felé, ezért mind a közpénzeket, mind a magánbefektetéseket is mobilizálni kell. Ennyiben hagynám talán, és a tanácsbéli kollégámnak is akkor lehetőséget adok még. Köszönöm szépen, Makula úr, most pedig a tanácsnak adom meg ismételten a szót Áron Hansennek. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövidre fogom a mondandómat. Az elnökség részéről köszönjük szépen a megjegyzéseiket, a kérdéseiket. Ezeket mind figyelembe vesszük. Ezen kívül a bizottság elemzését is osztjuk a New Yorki tárgyalásokkal kapcsolatban. Nagyon jó a csapatmunka, és az elnökség részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy ütőképes tárgyaló csapatot állítsunk föl. És ezen kívül természetesen önökkel, képviselőkkel is kapcsolatban szeretnénk maradni a riói találkozó kapcsán. Mm, Makala úr válaszaival tehát nagyjából egyetértek, és még egy kérdést említenék meg. Ezen a héten, illetve jövő héten igen, konkrét üzenetet és határozott jelzéseket fog adni a tanács, mint tárgyalópartner, elvégezzük a munkánkat, és abban is biztos vagyunk, biztosak vagyunk, hogy a környezetvédelmi miniszterek a jövő héten meghatározzák a mandátumot, és a zöld gazdaság definícióját is sikerül megközelíteni, illetve leszögezni, nem szeretnék itt most részletekbe bocsátkozni. Itt exkluzív zöld gazdaságról beszélünk, amelybe beletartozik a szociális dimenzió is. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. Szépen Áron Hansen. Most a szerzőnek adnám meg ismételten a szót Gerbrandi kollégának parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr, illetve köszönöm szépen a bizottságnak és a tanácsnak is a válaszait. Azt hiszem, hogy igen, ugyanaz a célunk, azonban nem azt szeretném mondani, hogy hiányzik az ambíció, mert ez megvan, és önök vannak a tárgyalóasztal mellett folyamatosan, tehát jobban látják a lehetőségeket, de ugye szólnak arról is, hogy hiányzik a politikai vezetőszerep. Nos, azt hiszem, hogy ez létfontosságú a jelenlegi pillanatban, és ez az Európai Unió számára is vezetőszerepet jelent, illetve az államfők, állam és kormányfők szintjén is. Illetve elkötelezettséget is jelent ezen a szinten, tehát várom a következő európai tanács végkövetkeztetését. Nem vagyok túlságosan optimista, hiszen hogyha megnézem, hogy a tanács hogyan zárta le a biodiverzitás, illetve a forráshatékonyság kérdéseit, nos nem ilyen ambícióra van szükség akkor, hogyha sikeres Rio Plus 20-at szeretnénk látni. Azt gondolom tehát, hogy nem szabad alábecsülni a lehetőséget, a június 20-i ülés lehetőségét, illetve annak a szükségességét, hogy egy határozott nemzetközi megállapodásra jussunk ezen a csúcs találkozón. Tehát ez volt az első megjegyzésem, a második. Meghallgatva a megjegyzéseiket, a tárgyalások fejleményeit illetően, azt hiszem, hogy a szervezőország Brazília nagyon fontos szerepet tölthet be. Kérdésem pedig a következő, parlamenti képviselőkként mit tehetünk, milyen hatást fejthetünk ki Brazíliára, vagy mit tehetünk ennek érdekében, és természetesen megvannak a saját kapcsolatrendszereink is. Esetleg hajlandóbbak vagyunk a kormányokat megfelelő lépésekre ösztönözni, mint mások bízom a tárgyalócsapatban, a jelenlegi tárgyalócsapatban, a bizottság és a tanács részéről, és nagyon örülök annak, hogy jelenleg Dán elnökség van, de nehezebb a helyzet, amikor a politikai vezető szerepről beszélünk, mert azt hiszem, hogy ott már akkor nagyobb egók ülnek az asztal körül. Kérdésem pedig az, hogy hogyan lehet meggyőződni arról, hogy erős, koherens tárgyalócsapat áll föl, akkor, amikor állam és kormányfők, illetve a bizottság elnöke ül a tárgyalóasztal körül. Köszönöm szépen, és hagy, hagy zárjam azzal, hogy jó szerencsét kívánjak önöknek, illetve még nagyobb ambíciót a tárgyalások során. Illetve van még valami, írásos információkat információt is kérhetnénk a következő hónapokban, tehát szeretnénk a fejleményekről tájékoztatást kapni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gerbrandi kolléga. Úgy gondolom, hogy nagyon is észszerű volt ezt a vitát így lefolytatni, mert hogy rövid időn belül elindul a konferencia, az a benyomásom, hogy még van lehetőségünk hova fejlődni, ami az előkészületeket illeti, és erős jelet jelzést kell küldenünk a csúcs találkozónak ebben a kérdésben, hiszen ez az évszázad kérdése. Nagyon sok múlik ezen, és az idő keret, ami rendelkezésre áll az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi, erőforrási kérdésekben már egyre inkább fogy. És hogyha Európa itt vezető akar lenni, akkor úgy gondolom, az elkövetkező hetekben, hónapokban mind a három intézményben még ebbe az irányba lépéseket kell tennünk, hogy ez sikerülhessen, és júniusban, Rióban valóban sikeres konferenciát tudhassunk majd magunk mögött, hiszen már elég sok ilyen konferencia volt az elmúlt években, erre, itt a COP konferenciára is gondolok, ezt elmondom egyébként saját választókörzetemben is. Úgy gondolom, hogy lassan-lassan eltűnik az európaiakban az abba vetett hit, hogy az igazán nagy kihívásoknak meg tudunk-e felelni, és az adósságválság mindennapi szorításában egyre inkább eltűnik ez a hit, így hát az elkövetkezendő 3-4 hónapban tényleg keményen kell azon dolgoznunk, hogy sikerünk legyen, mit kell cserélnünk arról, mit tudunk tenni, mi a helyes stratégia. Remélem, hogy a bizottsággal, a Dán elnökséggel Rióba elutazva legjobbat tudjuk majd nyújtani, és a konferencia sikeres lesz, ugyanis a sikertelen konferenciák most már nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy köszönöm a hajlandóságokat az eszmecserére, produktív volt a párbeszéd, és érdeklődéssel várom a Riói konferenciát. Köszönöm. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra, ami a 13-as napirendi pont. Egy szóbeli választ igénylő kérdés beli kollégától. Ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy egy forgatócsoport tartózkodik a helységben, a harmadik francia tévécsatornától, ezt csak a kollégák tájékoztatásaképpen mondom el, és szeretném ezt a nagyon is élénk vitát kiváltó témában a kérdés feltevőnek, Szadrin Beljének megadni a lehetőséget a hozzászólásra. Sí, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom didaktikusan és egyértelműen összefoglalni a véleményemet. Szerettem volna, hogy a Környezetvédelmi Bizottság is részt vegyen ebben a témában, ugyanúgy, mint a Fejlesztési Bizottság, vagy más bizottságok, mint például az INTA szakbizottság, tehát tőlük is véleményt lehetett volna kérni arra vonatkozóan, hogy az akta szerződés milyen hatást fejt ki, milyen hatást fejt ki a mezőgazdaságra, illetve a biodiverzitásra. Az akta, tehát a hamisításenes kereskedelmi megállapodás nagyon is idősz, időszerű kérdés. Már hét hete foglalkozik ezzel az Európai Parlament. Nagyon sokat foglalkozunk az internet használattal, illetve azzal, hogy az alapvető jogok azokkal esetleg, azok fenntartásával esetleg összeütközésben áll ez a szerződés, de úgy tűnik a szerződés, illetve a szöveg megfogalmazásából, hogy a hamisítás ellene, hamisítást próbálja szabályozni, illetve az internetes tevékenységeket, a kalóz tevékenységeket, illetve szélesebb körben a nemzetközi szinten szabályozni kívánja azon azon termékeket, amelyeket ö, oltalom véd. Ebben a környezetben vizsgáljuk tehát a mostani kérdést, és így fordulok a bizottsághoz a következő kérdéssel. Nemzetközi szinten meg akarjuk-e védeni azokat a termékeket, amelyek, amelyekre oltalmat lehet kiadni. Gondolok itt bizonyos gyógyszerekre, illetve ez kiterjedhet a vetőmagra, bizonyos állati, illetve növényi eredetű élelmiszerekre, amelyek most Európai Unió szinten olta, védelem, tehát oltalomvédelem alatt állnak, szabadalom védelme alatt. Mint egy több száz szabadalmi kérelem fut be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz. Ide tartoznak a GMO-s szervezetek, illetve vannak olyan növények, vetőmagok, amelyek Európai Unió, Uniós szinten kapnak szabadalmat. Általában ezek két nagy nemzetközi céghez tartoznak, és fölmerül a kérdés, hogy amikor ellentmondás merül föl, egy vetőmag, vagy egy növényi termék esetében, amely esetleg szabadalmat kapna, illetve a KOV között, tehát amely a növények számára egy tanúsítványt ad ki, a vetőmagok forgalmazására is kitér, tehát egy, amikor amikor KOV is, illetve szabadalom is véd egy terméket, akkor hogyan értelmezzük a szabadalmat, hogyan érvényesíti a védelmet ez az eszköz. A vetőmag szabadalmaknak a kihívásait ismerjük, a 21. század egyik legnagyobb kihívása ez, hiszen meghatározza a földhasználatot, a biodiverzitást, az élelmiszerbiztonságot, a mezőgazdasági tevékenységet, illetve jó pár termelő számára jogi kényszert, illetve pénzügyi korlátot is jelent, ez pedig kitér az élő, élelmi, élő szervezetek, illetve a vetőmagok szabadalmaztatására. A jelenlegi helyzetben ugye beszélünk az integrációról, illetve arról, hogy az akta kitér a vetőmagra, illetve más növényi termékekre. Tehát egyértelmű a kérdésem ma a szerződés tárgyalása során milyen lépések vannak, milyen garanciák vannak annak érdekében, hogy a jövőben biztosítani lehessen a védelmet, ami most, rend, ami most ért, érvényben van, illetve hogyan védjük meg a biodiverzitást, a mezőgazdaság sokféleségét Európai Uniós szinten, milyen perspektívákat látunk az akta szerződés esetében, milyen hatással lesz ez a termelőkre, a élelmiszerbiztonságra. Köszönöm szépen. Most pedig megadnám a bizottságnak a szót. A bizottság nevében a digitrade Trade-től Bois úr érkezett körünkbe. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság mindig is támogatta azt az álláspontot, hogy az akta minden szellemi ö, tulajdonjogra vonatkozzon, és legyen ez akármilyen védjegy, földrajzi megnevezés, vagy más termék, akár vetőmag, az akta egy olyan szerződés, amely a hamisítás, illetve a kalóz tevékenység ellen küzd a digitális szférában, a harmadik országokkal való kereskedelmi gyakorlatban. Maga az a tény, hogy az akta szerződés kitér az összes szellemi tulajdonjogra. Ez az európai jogalkotásban a 2004-49-es rendeletben már megnyilvánul, és a bizottság ezen álláspontja mindig is az volt, amit eddig is védett. Szeretném ezt az álláspontot megerősíteni. A bizottság szeretné felhívni a figyelmét a 147 per 2010-es írásos válaszára, ami pontosan erre vonatkozik. Az akta természetesen tartalmaz bizonyos kivételeket, a, például a bűnügyi kérdékesek esetében a szabadalmak kivételt élveznek, illetve a polgári, polgárjogi részből is. Az akta nem egy olyan szerződés, amelynek a célja az, hogy a szellemi tulajdonjogot definiálja, nem definiálja a szabadalmat, és nem is célja az, hogy újra definiálja a szellemi tulajdonjogot. Az már egy másik téma, másik vita témája, amely legitim. Az élő szervezetek szabadalom általi védelme legitim téma, de nem tartozik az akta dossziéjához. Az akta a jogi eljárásbeli adminisztra- adminisztratív kérdésekkel foglalkozik, polgárjogi, illetve büntetőjogi témákkal, vámügyi kérdésekkel, és ez a jogorvoslathoz való hozzáférés próbálja segíteni. Nem az a célja, hogy definiálja, mi az illegális tevékenység. Tehát egy olyan jogszabályról van szó, amelyek ezeket a tevékenységek nem, ki, nem kívánja definiálni. Azonban az akta természetesen még tovább fejlődhet. A bizottság nem gondolja, hogy az akta homályos lépéseket foganatosítana a vetőmagok szabadalmát illetően, ahogyan a bizottságtól már hallottuk, csak olyan lépéseket irányoz elő, amelyek tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogokat, amely már létezik 2004 óta az Európai Uniós vívmányokban, illetve jogban. A 2004-es irányelv már kitért a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartására, illetve arra jogszabályra, amely az akta polgárjogi fejezetét beteszi az európai jogba. Ez az egyetlen olyan szekció, amely magában foglalhatja a szabadalmakat is. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a nyilatkozatát. Nincsen további hozzászólás a kollégák részéről. Brillié asszony szeretne még egyszer hozzászólni. Akkor záró szót megadom önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Összefoglalva, hogyha a kérdéseket, az aggodalmakat összefoglalhatom, amelyek már évek óta foglalkoztatnak, a biológiai diversifik- diversifikáció területén, illetve az élelmiszerek területén. A válaszában nagyon sok nyitott kérdést hagyott a bizottság, az akta alkalmazása csak a polgárjogi területen érinti a szabadalmakat, de ez mit jelent? Hogyha holnap van egy biológiai szüret, vagy egy olyan, amelyet hagyományos móddal, hagyományos módszerrel szüreteltek, és aztán ez megszennyeződik a GMO-kkal, akkor hogyan érvényesül itt a szabadalom? Az akta esetében ugye, egy, mivel has, hamisításról van szó, bár ö, nem akarattal történő hamisítással, hogyan fog eljárni az akta, a, hogyan fogja ezt a, a vámügyi kérdést is kezelni, és mi történik majd a termelő által előállított termékekkel. Ugyanez vonatkozik például a méz GMO szennyezésére. Itt is ugye megfelelő megoldást kellett találni egy nem is olyan régi példában. Itt kereskedelmi kártérítésre volt szükség, nem pedig feltétlenül egy polgárjogi kérdés, kérdésről. Ugyanezekkel kell, ugyanezekkel a problémákkal kell majd foglalkoznunk. Gazdasági és szabadságjogi kérdést jelent ez a mezőgazdasági termelők számára, hogy a mezőgazdasági termelők bizonyos általuk választott vetőmagot termelhessenek. Köszönöm szépen, kíván még a bizottság válaszolni. Ez esetben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon-nagyon röviden. A polgárjogi jogos, jogorvoslat a bírák asztalára tartozik, hiszen ők határozzák meg, hogy szükség van-e polgárjogi jogorvoslatra, illetve kártérés, kártérítése. Hogyha véletlenszerű szennyezésről van szó, akkor is bizonyítani kell, hogy történt káresemény, ami nem, véletlen, nem feltétlenül egyértelmű, mondjuk egy véletlenszerű szennyezés esetében. Tehát ez, ez vajon melyik területet érinti, a melyik szereplőt, vagy a termelőt, vagy a nemzetközi, nemzetközi céget. Tehát ez egy olyan vita, amely a bírókhoz kerül, nem pedig egy nemzetközi megállapodás fogja ezt a kérdést eldönteni. Aztán a bizottság szeretné megismételni, illetve föntartani azt, hogy az akkor szerződésnek nem célja a szellemi tulajdonjogok definiálása. A szerzői jog, illetve a szabadalom fogalma egy legitim kérdés, fölmerül, hogy mi, e- mi a hatásköre, mi az alkalmazási köre, ezek legitim kérdések, de eteknek nincs helye egy eljárásbeli kérdésről szóló vitán. Köszönöm. Köszönöm szépen Torin úr a kérdések megválaszolását. Át is térünk a következő 14-es napi rendi pontra, amelynek tárgya az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői. Bartolozzi kolléga a nép párt részéről az előadó, ő kapja meg a szót, hogy megtartsa a bevezetőjét. Grazie, signor Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A bizottság rendelet javaslata a mi munkánkon alapszik. Tárgya annak a rendeletnek a modernizálása, amely a földrajzi árujelzőkkel foglalkozik az ízesített borászati termékek esetében. Ezek ízesített boralapú termékek, vagy cukor hozzáadásával készült koktélok. A változtatás célja, hogy az európai jogi térségben világosabbak legyenek az előírások, és egy olyan politika valósuljon meg, ami jól körülhatárolt a bizottság a vonatkozó szabályokat korszerűsíteni kívánja, hogy olyan jogszabályi keret alakuljon ki, amely lehetővé teszi, hogy az aromatizált borászati termékek piaca jól működjön. Fontos szerepe van ennek a gyártók, termelők, a fogyasztók és általánosságban az európai agrárium szempontjából. Az európai borászati szektornak ez egy fontos szegmense, egy fontos piac, úgy mennyiségi, mint minőségi szempontból. Az előadó a bizottsági javaslattal nagy részt egyet ért, és a szövegben foglalt általános megközelítés arra vonatkozik, hogy harmonizálni kell a szabályokat a területet érintő szabványokkal, a közös piacszervezés szabályaival, és ezzel párhuzamosan a technológiai innovatív vívmányok alkalmazását és a fogyasztóvédelmi szempontok jobb figyelembevételét is erősíteni kell. Tehát ennek a kiigazításnak a szellemében eh, pozitív változást tartalmaz egyébként a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabály is. Néhány javaslattal, módosító javaslattal éltem, összességében 16-tal, amelyekben a következő alapelvet követtem. A szövegnek a korpuszát bizonyos technikai jellegű módosításokkal megváltoztattam, és bevezettem olyan elemeket, amelyek az aromatizált borászati termékek nek nek az előállítási folyamatára vonatkoznak, így például színezőanyagoknak, cukornak vagy alkoholnak a hozzáadására. Ki kell emelni, hogy értékesítésnél szó van itt arról a kizárólagosságról, exkluzivitásról, amely csak ezeknek a termékenek az esetében áll fenn. Azt kívánjuk biztosítani, hogy a közös piac szervezés ne legyen alkalmazva, és a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak. Tehát egy földrajzi áru jelzőt is alkalmazni kell az árunak a megjelölésében, és lehetővé kell tenni azt, hogy az aromatizált borászati termékek, amelyek tartalmazhassanak adatokat a biológiai összetevőkre is. És így a bio borokkal való kapcsolat is világos legyen. Azt gondolom nagyon fontos, hogy az új technikai lehetőségeket is szem előtt tartsuk, és látnunk kell, hogy melyek a lehetőségek az elemzés területén. Egyetértünk a bizottság megközelítésével, miszerint napra készé kell tenni a vonatkozó szabályokat, de nagyon fontos biztosítani azt, hogy a napra készé tétel egy bizonyos időkereten belül történik meg. Van egy további fejezet, amely a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozik. Megpróbálunk iránymutatásokat kidolgozni, amelyekkel meghatározhatjuk konkrétan, mik ezek a földrajzi árujelzők, és meghatározhatjuk a konkrét szabályokat az ízesített borászati termékekre vonatkozóan is. Egyetértek az Európai Bizottság által meghatározott célkitűzésekkel, és a feldolgozott termékek esetében is rendelkezésekre van szükség, amelyek összhangban állnak azzal, amit az imént elmondtam. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az árnyék jelentéstevők következnek, Mário Pirillo kap elsőként szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A módosításra irányuló javaslat, a rendelet módosítására irányuló javaslat összességében jó, támogatandó. Úgy gondolom, hogy a fogyasztók védelmére kell a bizottság megfelelő célokat tűzött ki új definíciót, új fogalom meghatározást szeretne érvényre juttatni a technikai fejlődésre való tekintettel. A szabályokat hozzá kell igazítani az új fejleményekhez, és a cél, hogy a termékekkel a nemzetközi piacokon is helyt tudjon állni Európa. Az ízesített borászati termékekben hasznosított nyersanyagok kérdése nagyon fontos. A harmadik országokból behozott nyersanyagokkal lehet ízesíteni a borokat, fontos szem előtt tartani az új technológiai fejleményeket, amelyekre az elmúlt húsz évben ezen a területen sor került. A parlament talán bizonyos tekintetben javítani tud a javaslaton, annak érdekében, hogy egy európai szabályrendszer alakuljon ki a borászati ágazatra vonatkozóan, nem elegendő, hogyha a tagállamok döntenek ebben a kérdésben, fontos, hogy európai szintű szabályozás szülesen, az új melléklet pontosan erre irányul. Emellett a szöveg megjegyzéseket tesz, ajánlásokat tesz az ágazati rendelkezésekre vonatkozóan. Egyet értek Bártolodzi úrral, amikor a bioborokról van szó, vagy a bor alapú biotermékekről. Úgy gondolom, ezen a téren Bártolodzi úr javaslata javít a, bio, a bizottság javaslatán, ami a bioborokat illeti. A tojás adalékanyagként történő felhasználásáról is említés történik, és a koleszterinre vonatkozó különböző elemzési módszerekről is szól a szöveg. Nagyon nehéz ez az eljárás, ennek az eljárásnak a végrehajtása az ízesített borok esetében, mivel fermentálódnak, erjednek. Ezért a likör típusú italokhoz hasonló elemzési módszerre van szükség. Köszönöm szépen. Anna Rosbach következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, Dánul szólnék. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak a technikai téren is színvonalas munkáért. A fogyasztóknak joguk van a megfelelő tájékoztatásra, ami az árunak az összetételét és származását illeti. Ez a technikai korszerűsítés arról gondoskodik, hogy áramvonalassábbá váljon az európai szabályozás az ízesített borászati termékek és más alkoholtartalmú termékek esetében is. Ez fontos az egységes piaci stratégiánk szempontjából, fontos, hogy új lehetőségekkel éljünk, úgyhogy ennyiben támogatom a javaslatom, de ha arról van szó, hogy az Európai Uniós működéseket javítani kell, itt kezdődnek a problémák. Itt matot adunk a tagállamoknak, és arra kap lehetőséget a bizottság, hogy a feltalmazáson alapuló jogi aktusok keretében olyan rendelkezéseket adjon ki e, a földrajzi árujelzőkkel, a áru megjelöléssel, a műszaki folyamatokkal és egyebekkel kapcsolatban, amiket meg kell vizsgálni. A bizottság tehát végrehajtási jogosultságot kap kiadhat végrehajtási rendelkezéseket. Ez az Európai Unió jogkörének egy újabb kibővítése és a tagállami jogoknak az újbóli megnyírbálása. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy önkéntes, bilaterális alapon történjen meg egy hasonló fokú harmonizálás. Nem lehetséges az, hogy a bizottság kezébe helyezzünk minden hatáskört, mindennel kapcsolatban, amit itt Európában teszünk. Elnök, köszönöm szépen. A árnyékelődóknak a hozzászólásai véget értek. Még két hozzászóló van, Krista Klász és Linda Ayuso. Elsőként Krista Klász kapja meg a szó. utána Villa Ayuso. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Valóban ez egy technikai szempontból erős téma, Másodszorban eh, nagyon sok adminisztratív kérdést is szabályoz, tehát egy ipari termékről van szó a borászati termék esetében, amely itt vagy ott készül, eh, ugyanakkor ez egy nagyon is érzékeny terület, hiszen a borászatról, a borról van itt szó, ahhoz kapcsolódó kérdésről, és fontos, hogy figyelembe vegyük ennek a kérdésnek, ennek a szektornak az érzékenységét is, és nem lenne jó, hogyha egy ipari előállítású italról beszélnénk csak, hanem e, a borpiaci rendtartással való kapcsolatot és a földrajzi árujelzőknek a kezelését is megfelelően figyelembe vennénk. Van a türingiai forradbor, mint, például, eh, mint például egy földrajzi árujelző Németországban. Ennek sincsen már sok köze a szőlőhöz, úgyhogy jó lenne, hogyha ezen a területen nem nagyon mozdulnánk el a földrajzi árujelzők használatának irányába, mert, mert a borpiaci rendtartás és a megtermelt bor számára fontosak a földrajzi árujelzők, és itt összeütközésbe fogunk kerülni azokkal az érdekekkel. A bizottság itt előterjesztette a javaslatát, és azt mondta, hogy itt a bor fogalom nak kell az elsőbséget biztosítani, és a egyéb borászati termékekre nem szabad ezt a fogalmat alkalmazni. Aztán hallottuk azt is, hogy hogyha valamilyen bizonyos földrajzi árujelzőt használnak egy borászati termékre, akkor rögtön úgy értik, hogy ez egy onnan származó bor, tehát a földrajzi árujelzőknek az alkalmazásánál nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, hogy a jó nevű borok hírneve az ne sérüljön az ilyen események által, és ezáltal ne keletkezzen piaci kár. Másodszorban az előadó Bartolozzi úr azt írja jelentésében, hogy meg kell adni a pincészetnek a nevét is. Ez nem tűnik realisztikus dolognak. Itt ugye bor, tartalmú borászati termékekről beszélünk, amik különböző eszenciák felhasználásával készülnek. A véleményem szerint ezek a borászati termékekből nem lehet kiérezni az adott pincészet által a termeléshez használt szőlőnek a az ízét, éppen ezért talán a szőlőfajtának a megadása az annyira nem lenne fontos, és ezt szerintem törölni kéne a jelentésből. Amit Rosbach kolléganő mondott, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban, azt teljes mértékben támogatom. Vannak érzékeny területek, és itt a jelentésben is vannak olyan területek, amelyeket nem delegált jogi aktusokkal kellene szabályoznunk, hanem egy alapjogi aktusban, alapjogszabályban, és nem segít, hogyha itt időbeni korlátozással adunk hatáskört a bizottságnak felhatalmazásán való jogi aktusra. Nem szabad, hogy ilyennel éljünk. Nem tudok itt időbeli korlátozásra sokat kezdeni, ezt egyszer és mindenkor rendezni kell ezt a kérdést. Nagyon érzékenyen kell, és nagyon óvatosan kell eljárnunk ezen a területen, hogy a jó döntéseket, amiket meghoztunk a borászati, peren, borászati piaci rendtartás területében, azt tönkretegyük most utólag, és megtalálják ezek a borászati termékek is az útjukat a piacra megfelelő tájékoztatással, áru megjelöléssel, de ne zavarják a bor, borok piacát. Elnök, köszönöm Krista Klász, Ayuso kolléga kapszót. Muchas gracias, presidente. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Kiváló jelentésről van szó, és azt gondolom, a bizottság javaslata is nagyon jó. Kedvező időpontban is érkezett, ugye Lisszaboni szerződés, címkézési kérdések, és így tovább. És borpiaci rendtartás. Úgy gondolom tehát, hogy épp időben érkezett a jelentés. Az ízesített borászati termékek esetében alkoholt adnak hozzá, a szangréja esetében például 7 fokos az étala 4,5 fok helyett, és ahogyan Klász asszony elmondta, követelni kell, hogy a fajták szerepeljenek az ilyen bor alapú termékek címkéjén. Hogyha például az Európai Unió határain belül készült borról van szó, akkor ez talán végrehajtható. Hogyha itt például az áll, hogy alkohol hozzáadás, akkor ez fakultatív kellene, hogy legyen. A termékpaletta kibővítése, és így tovább. És aztán a szangria és egyéb spanyol termékek megnevezése. Ezeket a, te, ezeket a neveket meg kellene határozni konkrétabban, ezeket a fogalmakat. Ezeket a termékeket a szengre és aclareo fogalmakat olyan helyet kell használni, ahol nem használni kellene az ízesített termékek előállításakor. Ami pedig a földrajzi árujelzőket illeti, nagyon fontos kérdés ez az Európai Unió számára. Köszönöm szépen, Ajuzó kolléga, hogyha kíván a bizottság szólni, akkor megadom a szót az Agri helyettes vezetőjének, akit jelen van. Kíván hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a megjegyzéseket, az elhangzottakat. Szeretném elmondani, hogy általánosságban véve megvan a rendelet javaslatai iránt a támogatás. Szeretném elmondani, hogy a bizottság egy 91-es rendeletet reformál meg a jelenlegi intézkedésben, hiszen az már elavult. Egy-két kérdésre szeretnék konkrétan válaszolni, amelyeket megemlítettek a képviselők. Az első ezek közül egy olyan kérdés, amely a különböző ö, ízesített termékek ö, esetében a borok ö, meghatározására vonatkozik. Természetesen van egy olyan intézkedés, amely bizonyos borok számára létre, lehetővé teszi, hogy egy bizonyos szőlőfajtát alkalmazzanak. A bizonyos olyan borok esetében, amelyek nagyon szigorú tanúsítvány, tanúsítványozási folyamaton mennek keresztül. A jelenlegi szabályozás kitér a címkézésre, és a módosító javaslatok nem kielégítő mértékűek, hiszen nem említenek meg más intézkedéseket, illetve az általános intézkedést sem, amely benne van a tanácsi rendeletben. Szeretnék még valamit megemlíteni, egy konkrét esetet. Önök is tudják, hogy ott van a Olaszország esetében, illetve Németország esetében is egy-két megnevezés, vagy a burgundi Franciaország esetében. Itt fölmerül a kérdés, hogy lehet ezeket a, alkalmazni akkor, hogy amikor ezek egybecsengenek más védett megnevezésekkel. Nos, tudni kell, hogy ez milyen következményekkel jár, milyen következményekkel jár az, hogyha megnyitjuk ezt a lehetőséget az ízesített termékek esetében. Szeretném tisztázni, hogy ez a bio jogalkotás érinti, ez egy horizontális jellegű jogalkotás, a bioborokra vonatkozik, és itt ez érvényesül. Tehát azt mondhatjuk, hogy a bioborokra vonatkozó jogalkotás általános formában érvényesül. Ami az OP-IGP javaslatot illeti, Van egy 91-es belső szabályozás, amely a földrajzi megnevezésekre tér ki, és ez a TRIPS keretében történik. Ezt szeretnénk most frissíteni. Négy földrajzi megnevezést érint ez, amelyek továbbra is védelmet élveznek, mint védett földrajzi megnevezések, illetve a bizottság harmonizálni kívánja a jogszabályokat, és a borászat területén szeretné a védelmet biztosítani. Ugyanúgy, mint a mezőgazdaság és az élelmiszeripari termékek esetében is. Tehát itt átláthatóságot szeretnénk létrehozni, szeretnénk magunkat megvédeni a harmadik országokkal szemben, illetve jobban megvédeni ezeket a földrajzi megnevezéseket a kétoldalú, kétoldali eszmecserékben a harmadik országokkal, és, ugye, és nagyon is hasonló ö, jogalkotást szeretnénk az ízesített borok esetében, mint az általános bor, bor jogszabályokban. A Szangri és az Ekara esetében a jelenlegi szabályozás is frissíteni kívánjuk. Ami pedig a delegált aktusok a kérdését illeti, ez szintén benne van ugye ebben a jogalkotási javaslatban, de más területeken is érvényesül. Tudunk. Tudnunk kell, hogy egy olyan kérdésről van szó, amely más területeket is érint, és nagyon fontos enne, <clears throat> hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében proaktívan járhat, járhatunk el a technikai jellegű kérdésekben az Európai Uniós jogalkotásban. És végül egy utolsó kérdés, amelyet szeretnék megemlíteni, ez az elemzési módszer – amelyet ö, javaslunk ebben a jogalkotási anyagban. Konkrétan ö, utalunk a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet által alkalmazott rendszere, és ez van benne a jogalkotási javaslatainkban. Köszönöm szépen, elnök úr! Vielen Dank, und zum Abschluss möchte ich... Köszönöm zárásképpen, pedig kívánság szerint a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzászólásukkal segítik a munkámat. Azt kell mondjam, az elkövetkezendő hetekben bizonyos kérdéseket mélyrehatóbban meg kell majd vizsgálnunk. Olyan kérdések, részemről fönnáll annak a lehetőség egy eszmecserét folytassunk, úgy a kollégákkal, mint a bizottság képviselőivel. Szeretném kiemelni, hogy a bizottság együttműködésre való rendelkezésre állásától függ a munkatempó, és hát vannak itt nagy, olyan kérdések, amelyek nagyon is technikai jellegűek, éppen ezért ez mm, adott esetben nagyon megnehezítheti a munkánkat. Szeretnék a bizottságnak időben korlátozottan lehetőséget biztosítani a cselekvésre. Jól lehet ennek a javaslatnak a kidolgozására most már nincsen túl sok időnk, és jó lenne, ha a parlament ezzel kapcsolatban számtalan dolgot megvizsgálna, és tájékozódhatna még bizonyos kérdésekről. Ami a földrajzi árujelzőket illeti, ezekkel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy, hogy itt valami olyan dologról van szó, ami egyedi jelleggel bír a borok esetében, általánosságban általában azt kell, hogy mondjuk, hogy az aromatizált borászati termékek is különböző jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek nem feltétlen hasonlíthatóak össze a borok jellemzőivel. Ezt a tényt figyelembe kell venni a jogalkotásnak, úgy gondolom, hogy egy jó lehetőség is ez egyben arra, hogy bizonyos termékeknél minőségjavulást ösztönözzünk. Úgy gondolom, hogy mindazok után, amit itt hallottam, köszönetet mondhatok a kollégáknak a hozzászólásokért, bizonyosan fogunk tudni megoldást találni minden felvetett kérdésre. További tisztázandó kérdésekben szívesen állok a rendelkezésükre, és úgy gondolom, hogy a módosító indítványokkal is majd még foglalkozni fogunk hiszen fontos, hogy a fogyasztókról megfelelően gondoskodjunk. Elnök, köszönöm szépen Bartolci kolléga. A módosító indítványok benyújtásának hatáide március 8-a. Az ENVI szakbizottságban itt április 25-én fogunk szavazni, júniusban pedig a plenáris ülés fogja tárgyalni a jelentést. Ezzel a mai napra ledolgoztuk a napi rendet. Holnap 10 órakor pontban találkozunk ugyanitt, és akkor az erőforrás hatékony Európa témájával fogunk foglalkozni. Mindenkinek kellemes estét kívánok!